Le président de la République d'Estonie, le président... Az ész köztársaság elnöke Ilves elnök. Liebe Kedves képviselők, kedves kollégák! nagy öröm számomra Tomás Élvezt egykori kollégánkat, egykori képviselőt üdvözöljem, üdvözölni itt az Európai Parlament ben évekig dolgozott képviselőként élvez jelenlegi köztársasági elnök úr, most azonban néhány év elteltével visszatért hozzánk és köztársaság elnökeként. Nagy megtiszteltetés, nagy öröm önt üdvözölni itt, és azonnal meg is adom a szót rögtön minden késlekedés nélkül az észt köztársaság elnöké a szótár. Köszönöm. Tisztelt eh, Hölgyeim és Óraim! Először is hadd eh, néz, kérjek elnézést, eh, nem ilyen jó a hangom, elment a hangom egy kis betegség miatt. Tíz évvel ezelőtt tíz évvel ezelőtt, amikor felhagytam az európai képviselői karrieremmel, akkor még nem volt bevándorlási krízis, nem voltak, nem gondoltuk, hogy ennyire nagy kívással élnek az európai határok, az európai, nem gondoltuk, hogy az európai projektet a bukás fenyegetheti, fenyegetheti nem voltak smartfónok, nem volt internetes botrányok, és nem volt Uber sem. Szinte három é, é, 75 éven keresztül azt emléke, emlegettük, hogy Európa a béke projektje, e, és um, ezen 75 év első felében Európa fele e, növekedett és virágzott, és a biztonságunk azonban nem volt a saját kezünkben, az agresszív, totalitárius Szovjetunió fenyegetettségében éltünk. Az elmúlt 25 évben Európát újra egyesítettük, és azokat a nemzeteket is befogadtuk, amelyek akaratuk ellenére totalitáriánus rendszerben kellett, hogy éljenek. Ma új egzisztenciális kihívásokkal, külső kihívásokkal nézzünk szembe, és ahogy Párizs is emlékeztetett bennünket tavaly novemberben, belső fenyegetettségnek is ki vagyunk téve. Sokat veszthetünk, félünk, és Európa sokak számára már nem a nem a válasz. William Butler Yeats versét hallom, forgódva, forgószélben sebesen, nem hallgat a sólyom sólymászra sem, a centrum gyönge, minden szétröpül, a világ csupa zűr kívül belül. Nézzünk szebbe ezzel az új valósággal. Európa egy átalakulási válságban van, transformációs válságban. Összefogunk, vagy másokra hagyjuk a megoldást. A transformációs válságban ki kell próbálnunk, próbára kell tennünk mindent, amit Európa Muni és Schumann óta lépésről lépésre elért lehet, hogy már a szélre érkezünk, ahol el kell döntenünk, hogy mi leszünk erősebbek, vagy a centrifugális erők. Ez a válság, ebből nagyon sok minden előre látható volt. Tudtuk, hogy komoly problémák vannak az euróval, de nem foglalkoztunk vele egészen addig, amíg majdnem szétesett az egész eurozóna. Azt gondoltuk, legalábbis nem régiben még, hogy ez volt a legnagyobb fenyegetés, amivel szembe kellett, szembe kellett nézni az európai projektnek. Nem volt igazunk. Azt is tudtuk, hogy ez a hatalmas jövedelem és demokrácia különbség, amely Európa és a szomszédos régió között létezik, ez egy időzített bomba, folyamatosan ketyeg, és Mindemellett az autoriter rezsimeket hagytuk délen, a földközi tenger déli térségében uralkodni. Ma a migráció, hatalmas tömeges migráció, amelynek során az emberek az könyörtelen mészárlás erről menekülnek a Daesh könyörtelen rendszere ellen, illetve a gazdasági bevándorlás hatalmas kihívás jelent Európának. Schengent fenyegeti ez a válság, egyes országok országok nem hajlandóak menekülteket befogadni, másokat elárasztják a menekülteket, a menekültek a szolidaritás fala kezd omladozni, egyesek nem hajlandóak segíteni, mások azt mondják, hogy a szolidaritás két irányba megy, a strukturális és kohéziós alapok is a szolidaritást tetik meg. Hölgyeim és uraim, elképesztő számokat hallunk, egy millió menekült, illetve migráns érkezett idén, és további két millióra számíthatunk az elkövetkezendő két évben. Ezek tényleg hatalmas számok. Valóban a szociális kohézió és a költségvetés elé nagy kihívást állítanak. És mégis ennél sokkal rosszabb és súlyosabb helyzetet is túléltünk már. 46-ban Európában Németország egyedül 12 millió országon belüli menekültel kellett, hogy megküzdjön, és további 12 millió menekültel 20 különböző országból. Az UNRA, az ENSZ specializált szervezete annak idején mai számokkal 50 milliárd eurót költött erre a problémára. Azért említem meg ezt a számot, hogy lássák, kontextusba tudják helyezni, hogy micsoda hatalmas feladattal néztek szembe nagyszüleink, amikor még nem is voltak erre megfelelő intézmények, néha még a kormányok sem működtek, és ráadásul mindez még a Marshall terv előtt. Úgyhogy, kedves hölgyeim és uraim, most tényleg gyűjtsük össze az összes erőnket, és ne mutogassunk újjal, és ne meneküljünk el a felelősség elől. Igenis, hogy szembe tudunk nézni ezzel a bevándorlási válsággal, akkor, hogyha elődeink erejét mozgósítjuk magunkban. Valóban szolidárisnak kell lenni, valóban tehermegosztásra van szükség. Emellett eh, az Európai Uniós külső határokra is, eh, határok fölött is újra át kell vennünk eh, az irányítást. Nem lehetünk határtalanok kívül és belül. Na hát így sose érek a végére valódi, működőképes, közös menedékpolitikára van szükség, el kell utasítani a hamis kérelmeket, és vissza kell fordítani az illegális bevándorlókat. Ez ennyire nehéz, hogyha visszatekintünk arra, hogy a második világháború után mivel néztünk szembe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a párizsi öm, támadások után és öm, ezen horrorisztikus események után attól félek, hogy a menekült válság csak az populisták és a szélsőségesek mamája hajtják a vizet. Látjuk, hogy azt fogják mondani, hogy vissza kell fordítani a menekülteket, mert ők ter- terroristák. Közben elfelejtik azt, hogy ezek az emberek pontosan ugyan ilyen súlyos, ugyan ilyen terrorista cselekmények elől menekülnek, mint ami Párizsban történt, csak sokkal nagyobb dimenzióban politikai beszédek manapság már olyan, hang, olyan nyelvezetet alkalmaznak, amit el sem tudtunk volna képzelni néhány évvel ezelőtt. Csak a, a kommentek, a a, az újságok kommentjeiben láttunk ilyeneket, az internetes kommentekben, anonim kommentekben. Az extrém szélsőséges pártok kihasználják a menekült válságot, mint ahogy kihasználták a gazdasági válságot, a polgárok, a szavazók elégedetlenségét, és szemben mennek az európai vezetők lagymatag retorikájával. A polgárok határozott válaszokat várnak a válságokra, és amikor a ne, hagy, hagyományos pártok nem tudják ezeket megadni, akkor a polgárok az általában a határozottnak tűnő válaszok felé fordulnak, azonban elfelejtik azt, hogy ez a reakció határ, határozottsága pontosan olyan lépéseket követel, amelyektől meg akartunk szabadulni. Mindezt menekültek fiaként mondom, olyan menekülteként, akik második világháború borzalmai elől menekültek Észtországból. A szüleimet nem fogadták mindig kedvesen, de legalább adtak esélyt nekik, és azt remélem, hogy Szíria, demokratikus Szíria elnöke hamarosan német akcentussal beszél majd hozzánk. Hölgyeim és uraim, lehet, hogy előre kellett volna látnunk az eurokrízis és a bevándorlási válságot. Van egy válság, amit nem láttunk, és ez egészen a mai napig túltesz mindenen, ez pedig a Krímfélsziget elcsatolása, amelyet követett a Donbass invázió. Nem fogok hosszasan időzni, de azt el kell mondanom, hogy ebben a hónapban két éve mit is tett Oroszország. Gyakorlatilag minden komoly és alapvető európai biztonsági megállapodást megsértett. Kezdve az ENSZ kartát, a 75-ös Helsinki záró okmányt, a 90-es Párizsi kartát és a 94-es budapesti memorandumot is megsértette, amely Ukrajnának territoriális integritást biztosított volna, cserébe azért, hogy a világ harmadik legnagyobb nukleáris fegyverarzenáját megszüntessék. Másként fogalmazva, Tulajdonképpen azok a szerződések, amelyek megalapozzák az európai biztonságot a második világháború óta, még mindig érvényben vannak. Ebben a tekintetben az EU gyorsan reagált az orosz agresszióra, és ennek visszatartó elriasztó hatása volt. Tehát hatékonynak bizonyultak a szankciók. Ugyanakkor feszült a helyzet az EU és az orosz fél között, és a stratégiai Türelem itt a kulcs szó. Szükség van a dialógusra, de a párbeszéd önmagában nem politika. E, legalábbis az agresszióval nem lehet szembeszállni pusztán e, e, párbeszéddel. Ezt legalábbis meg kellett volna tanulnunk 1938 óta München révén. Hölgyeim és uraim, beszéltem már az európai válságokról, olyanokról, amelyeket kellett volna látnunk előre, olyanokról is, amelyeket nem láthatnunk. Azonban most már inkább a jövő felé fordulok, és egy hosszú távú válság, amelyet elkerülhetünk, még mielőtt egyáltalán bele a következő lehet, csökken az európai versenyképesség és a termelékenység egy olyan országban, ahol minden mindennel összefügg a digitális világban. Kausik Basu, vezető közgazdász a Világbank élén társam volt, amikor is egy hosszú távú tanulmány készítettünk az európai versenyképességről, a potenciáról, az IKT-ban rejlő lehetőségekről, E, és ebben gyakorlatilag ebben a tanulmányban a különböző csapdákat is sorra vettük, egyébként másfél éve készül ez a e, tanulmány. E, tisztán kell látnunk, hogy csak másodvonalbeli játékosság szereplővé válik Európa, hogyha nem kapja össze magát, és meg fog bennünket előzni az USA, de ott van India és Kína is. A digitális forradalom persze lehet egyfajta áldás a belső piac vonatkozásában, de nagyon sok egyéb ágazat van, a bankszektor, az egészségügy, a közlekedés, ahol egy pár évtizedtel ezelőtt még azt hittük, hogy mindent itt a saját házunk táján kell rendbe hoznunk ha itt nem kapjuk össze magunkat, mindenképpen elveszítjük azokat a lehetőségeket, amelyek ezekben az ágazatokban rejlenek. Saját magam is láttam ezt, amikor 23 évesként valaki kapott egy kezdő vállalkozáshoz támogatást, és azt mondta, hogy hát itt vannak a lehetőségek, de ő azt mondta, hogy nem, az USA-ba akar menni, mert ott még több lehetőség van, és több milliót tudott investálni a saját vállalkozásában, majd pedig óriási haszonnal adta ezt el. Akár Észországban is maradhatott volna, hogyha megkapta volna a finanszírozást a belső piacon, de mivel ez nem volt meg, ezért Amerikába ment. És azt gondolom, hogy ilyen történeket sorra hallhatunk az összes tagállamokban, itt az Európai Unióban. 60 évvel ezelőtt, amikor a romai szerződés megteremtette a négy szabadságfokot, azaz a személyek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad, mozgást, eh, szabad mozgását, nem volt semmiféle digitális valami. Manapság azonban egy egészen más világban élünk, és már nem gyerekcipőben jár az IKT. Nagyon sok változás történt az utóbbi 10-15 évben, Európa azonban ennek dacára vissza fog esni, és a, a tagállamokban élő polgáraink is, hiszen gyakorlatilag az európai vállalkozóknak, a vállalkozásoknak, a civil társadalomnak és a kormánynak is lépést kell tartania, és egyfajta zsenialitásra lenne szükség. Úgyhogy megvannak ugyan a lépéseink, a válaszaink, de itt a jogalkotásnak is támogatnia kell ezeket. Aztán az a négy alapvető szabadságfok, amelyeket említettem, ez, ehhez egy ötödiket is kellene kapcsolnunk, egy ötödik szabadságfokot, ami az adatok szabad mozgását jelenteni. Ezeket a négy már meglévő szabadságfokba akár integrálni lehetne, de ez egyfajta iránytűt is jelentene, és mivel nagyon sok adat mozog, ezért egy külön státuszt is érdemelnének. Nem egyfajta szeméről, fizikai áruról, tőkéről vagy szolgáltatásról van szó az adatok esetében, de az adatoknak is lehetőséget kell teremteni gyakorlatilag a határok átlépésére. A bizottság javaslatai a digitális belső piacra vonatkozóan már jó irányba mutatnak, de itt nem csak egy olyan célkitűzésről van szó, amit majd teljesíteni kell egy határidőre. Mit jelent az ötödik szabadságfok a polgárok számára? Hát egyrészt jelenti az, hogy hozzáférhetnek a szolgáltatásokhoz, amelyeket határikon átnyúlóan nyújtanak, hogy nincsenek nemzeti határok, önkéntesen a digitális világban amelyek visszafognák a fogyasztókat, hogy bizonyos tagállamokban vásároljanak online. Ma persze az van tényleg, hogy egy oliva olaj szállítása sokkal könnyebb Ciciliából északra, mint mondjuk egy iTunes nótát, egy dalt cirkuláltatni a határokon át. A az én országokban is vannak olyan szabályok, amelyel bárhová elmehetek orvoshoz, és vihetném magammal akár az, orvosaim, az orvosságaimat, de nem tudom, hogy miért nem tudok egy otthon felírt receptet kiváltani itt Strasbourgban, pedig nagy szükségem lenne. Technológiai ételemben ez működik, és nem is a jogszabályaink lehetetlenítik ezt el. Nos, az adatok szabad mozgása nem csak kereskedelemről szól. Az is természetes, hogy ezzel együtt járna az adatvédelemhez való jog és az adatvédelem kötelezettsége is. És ha döntünk erről, akkor felelősségünk tudatában kell ezt megtennünk. Az új adatvédelmi szabályozás, és gratulálok ahhoz, hogy sikerült lezárni a tárgyalásokat, ezt az elvet nevében és tartalmában is felismerés ennek eleget tesz, hiszen az adatoknak az ellenőrzése és továbbadása a harmadik fél felé egy nagyon fontos terület. Azt gondolom, hogy ez felé lendíti az új piacok felé való nyitást, és ez nyilván azt a frusztrációt, amit megélnek az európai polgárok és vállalkozások bizonyára vissza fogja fordítani. Mindenképpen egy olyan adatgazdaságot kell talpra állítanunk, ahol nem csak a személyes adatokra figyelünk oda, hanem a nem személyes adatokra, amelyeket az autóink generálnak, a, a, az iparunk generál, és erre van is már egy új fogalom Németországban, ez az Industry 4.0, azaz az ipar 4.0. Európának tehát investálnia kell az szolgáló technológiákba, és itt különösen nagy figyelmet kell szentelnünk a titkosításnak és a blockchain technológiának. Végezetül ugyanúgy, ahogy szüksége van az áruk és javak szállításánál a kikötőkre és a szrádákra, az, a digitális infrastruktúrát, illetően is meg kell teremtenünk ezeket, gondolok itt az 5G-re, az optikai szállás kapcsolatokra, hiszen ezek kötik össze az egyes vállalkozásokat. A vidéki területek, amelyek nagyon sokat profitáltak a közös agrárpolitikából, ebben az új világban ugyanúgy rendelkezniük kell az internethez való hozzáféréshez. Tehát a befogadás itt az alapvető momentum, ebben a digitális világban egy olyan osztalékra van szükség, amelyet mindenki számára kioszthatunk. Észtország tekintetében optimista vagyok, mert 2005-ben kilenc nemzeti, regionális és európai választáson engedélyeztük az online szavazást, és ezt nem csak a fiatal városi választók használták ki, használták ki és élvezték, hanem mutatja gyakorlatilag a demográfiai felmérés is, hogy ugyanúgy ki tudja használni a nyugdíjas, aki egy kis faluban él, aki Skype-on tartja a kapcsolatot a családjával, és akár az orvosával is, vagy a az unokáival. Azért említem a Skype-ot, mert ez Észtországban is nagyon közkedvelt, és Washingtonban van a székhelye. Hölgyeim és uram, uraim, ugyanakkor azt a kérdést is föl kell tennünk, hogy hová vezet ez a digitális forradalom, mi lesz a, a munka jövője a digitális korszakban, mi történik a taxisokkal, a gyármunkásokkal, ma, amikor a technológiák ennyire fejlődnek, mi lesz a, az orvosokkal és a számvitellel foglalkozókkal. Nyilván mindig is az volt a trend, hogy egyre fejlettebb tudással rendelkező munkásokra, munkavállalókra van szükség. Most viszont még azért ennek a digitális forradalomnak az elején tartunk, és alázattal vallom be, hogy nincsenek még biztos válaszaink erre. Azt viszont biztosan tudom, hogy a digitális forradalom, ugyanúgy, mint az eurozóna, a krím és a menekültügyi válság, arra hívják fel a figyelmünket, hogy a legjobbat kell kihoznunk magunkkal, amikor a politika nagyon sokszor ugye zsigeri megoldásokat is hoz. Ne gondoljuk azonban azt, hogy ezek a kihívások nem leküzdhetők, Gondoljunk inkább erre az időszakra úgy, hogy követjük az elődeinket, akik 57-ben 89-ben, 91-ben és 2004-ben nagyon bátor lépéseket tettek, hiszen ők is a bizonytalansággal konfrontálókat, de mégis lépkedtek előre. Hogyha alávetjük magunkat a populistáknak, akik azt mondják, hogy nem lehet rábírni, rábízni Európára a polgároknak az érdekeit, akkor semmilyen krízisre nem fogunk megfelelő megoldást találni, legyen szó itt a bevándorlásról vagy az euróról, mert ez a technológiai kihívás egy olyan kihívás, aminek, hogyha nem teszünk eleget, akkor a második világháború előtti időszakra fogunk visszalépni. Gyakorlatilag ezzel mindenki csak veszthet, hiszen egy olyan időszakban lépnünk vissza, ahol csak a hatalom szava diktálhat. Ezt elég sokszor látunk, ilyen példákat többször is megéltünk Európában. Azonban ne ringassuk magunkat illúziókban, hogyha nem lépünk előre, és nem merjük meglépni ezeket a fontos lépéseket, mert tulajdonképpen megint Jéz jut eszembe, a palérozottak megalázkodnak, míg a hitványakat meggyőződésük szenvedélye hajtja. Nekünk kell választanunk, köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim! Köszönöm, hogy meghallgatták a köztársasági elnököt, és kifejezték tetszésüket, és nagyon inspiráló beszédet hallottunk a köztársasági elnök úrtól. Azt hiszem, hogy nincs ehhez mit hozzáfűznöm. Mind, ami a tapsot illeti, mind, ami a tartalmat illeti, azt gondolom, hogy ez abszolút iránymutató volt, amihez csak köszönetet mondhatunk.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 Tisztelt képviselők, következik a szavazás, kérem, kérem mindenki foglaljon helyet. Valaki szeretne hozzászólni ügyrendi kérdésben? Mi a gondja? Eljárási kérdés? Igen, jogi kérdés. Otthon történt velem valami. Nos, Engem felmentettek az összes engem illető vádat, vád értelmében, köszönöm, vagy függvényében összes kollégának köszönetet